Good morning, everyone. As you slowly take your chairs. Üdvözlök mindenkit. Üdvözlöm Andrew Kaitis biztost itt az ENVI szakbizottságban. A élelmiszerjoggal, védőoltásokkal, digitális egészségügyel kapcsolatos bizottsági kezdeményezésekről fogunk eszmét cserélni. Az átláthatóság és a fenntarthatóság ügyében még mindig a folyamat elején járunk, de biztos vagyok abban, hogy ennek ellenére a jelentéstevő és árnyék jelentéstevők keményen dolgoznak majd azon, hogy ez az új jogalkotási kezdeményezés átláthatósággal is párosuljon. Ezen túlmenően nagyon örülünk, hogyha, ta, hogyha friss információt kapunk az egészségügyről és a védőoltásokkal és valamint a védőoltásokkal kapcsolatos számadatokról. Tudjuk, hogy egyre kevesebben élnek a védőoltás adta lehetőséggel Európában, ez nagyon aggaszt bennünket. Örülünk, hogy itt van, biztos úr, a szó. Uh, Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Nagyon örülök, hogy lehetőségem van arra, hogy önökhöz szóljak ma. Egy nagyon fontos hónap végéhez értünk, amelyet az egészségügynek és az élelmiszerbiztonságnak dedikáltunk. Az általános élelmiszerjogi rendelet is azt mutatja, hogy javítani tudjuk, javítani lehet az élelmiszerbiztonsági rendszeren. Most általánosságban a a, ugye az e-egészségügyről, az élelmiszerbiztonságról és az oltásügyről beszélünk. Azt várjuk, hogy ez konkrét pozitívumokat hozon az európai polgároknak. Most szeretném önöket tájékoztatni a további előrelépésekről, amelyeket sikerült elérnünk. Először is egy új javaslatot fogok bemutatni az általános élelmiszerjogi rendelet felülvizsgálatával kapcsolatban, amelyet április 11-én fogadott el a biztosok kollégiuma. Én mm, önöket már tudtam részben tájékoztatni eh, ennek mm, a eh, helyzetéről, és ez folytatódik az elkövetkezendő hetekben. Az általános élelmiszerjogi rendeletet 2002-ben fogadtuk el, ez egy konkrét válasz volt élelmiszerválságok sorozatára. Ez egy átfogó legislatív keretet határoz meg, és létrehozta az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot, az EFSA-t. Ezeknek köszönhetően, és az önök bizottságának támogatásának köszönhetően, köszönhetően büszkék lehetünk arra, hogy az Európai Unió robusztus és hatékony élelmiszerbiztonsági rendszerrel rendelkezik, amely a világon egyedülálló. A fitness check, amit az alapvető jog, a jogszabályjal kapcsolatban elvégeztünk január, 2018. januárjában, ez azt mutatja, hogy jól működik ez a rendszer természetesen, nem kerülhetjük el a válságokat és kihívásokat, amelyek eh, időről időre felmerülnek, de hát pont ez a lényege az új javaslatnak. Nagyon sok vita folyt arról, hogy hogyan lehet javítani az EFSA-t és az, e, ennek a tudományos munkáját. Sok ülésre került sor különböző témákban. Nyilván önök is emlékeznek a legutóbbi európai e, e, polgári kezdeményezésre glifoszáttal kapcsolatban. Nagyobb átláthatóságot követelt az Európai Uniós kockázatelemzési rendszertől az élelmiszerláncban és az, az fenntarthatóság javítását. A bizottságunk egy fitness csekket javasolt és végzett el, és Ebben a javaslatban négy fontos pillért határozok meg. Az egyik a kockázatelemzés átláthatósága. Második a tanulmányok minősége és megbízhatósága harmadszor, az EFSA rendszer fenntarthatósága és irányítása, és a kockázat tájékoztatás javítása. Ezen négy fő területen konkrét hatást akarunk elérni. Ezek technikai és részletekben menő javaslatok, de néhányat kész szeretnék emelni. A kockázat elemzés átláthatóságával kapcsolatban ez javult. Minden eh, adatot támogató applikációt proaktív módon közzéteszünk, minél korábban és elektronikus formátumban, a bizalmas információ kivételével természetesen. A tudományos tanulmányok minősége és megbízhatósága főleg a szabályozott termékek területében javul. A tanulmányok az ipar által készített tanulmányok nyilvántartása elkészült, és az EFSA általános tanácsot tud adni azzal kapcsolatban, hogy mit várunk el az ipartól, mielőtt egy jóváhagyási kérelmet benyújtanak konzultációra kerül sor az ipar által benyújtott tanulmányokkal kapcsolatban, ezek eh, felhasználásával kapcsolatban, szóval, hogy az EFSA minden releváns információval rendelkezzen a kockázatelemzéssel kapcsolatban. Különös körülmények között, kivételes körülmények között a bizottság az EFSA-t kérheti arra, hogy verifikációs tanulmányokat készítesse. A bizottság a tagállamokkal együtt megerősített ellenőrzéseket és auditokat hajthat végre, azon laboratóriumokkal kapcsolatban, amelyek az ipar által benyújtott tanulmányokat készítették. Aztán az EFSA rendszer fenntarthatósága és irányításával kapcsolatos változások. A tagállamok az, igazgatá, az EFSA igazgatási testületében résztvevő tagállamok a közös megközelítéssel összefüggésben az ügynökségekkel együtt kapnak tehát képviseletet az EFSA-ban, fontos szerepet játszanak, a civil társadalom is, illetve a szakértői szervezetek is képviseltetik magukat. És ők fontos szerepet játszanak az EFSA e, tudományos panelének szak értőinek kinevezésében. Tehát nagyon fontos és szigorú kritérium érvényesül a függetlenséggel kapcsolatban. Az EFSA e, saját tudományos kapacitását szeretnénk erősíteni, és erősíteni a tudományos együttműködést a nemzeti tudományos szervezetekkel. Végül szeretnék általános célkitűzéseket és a kockázat kommunikációval kapcsolatos elveket benyújtani, hogy pontos, időbeni és átlátható információt nyújtsunk a tudományos és döntéshozási folyamatokkal kapcsolatban. Mindezt egy költségvetési növekedésnek kell kísérnie, Mielőtt tovább lépek, hadd hangsúlyozzam, hogy egy célz, a meglévő legislatív keret célzott felülvizsgálatára van szükség. Az, ezeket a specifikus előrelépéseket tehát felvetettük, hogy az Európai Uniós polgárok elvárásainak megfeleljünk az átláthatóság és a biztonság tekintetében. Az általános élelmiszerjogi rendelet jó szolgálatot tette, de minden rendszert lehet javítani. Azt kérem, hogy ezt a prioritás, prior, tekintsük prioritásnak ezt a témát, hogy, hogy késlekedés nélkül a polgárok elvárásainak megfeleljünk. Most pedig térjünk rá az oltásra, az oktat, az, az oltásra. Az oltás, mint a himlő elleni oltás, az egyik legfontosabb közegészségügyi rendszer. Mégis 14 ezer ember fertőződött meg 2017-ben, himlőben. 2016-ban, 2017-ben háromszor annyi, mint 2016-ban, és 57 halálesetre került sor. 2016 óta. Ez nem elfogadható. Ezért miért Mindazonáltal Európában egyre többen nem oltják be magukat. Miért? Mert téves információt kapnak az oltásokról, és az oltást tagadók téves információt terjesztenek, hibás, helytelen híreket, kacsát, és az emberek nem bíznak, és félnek a mellékhatásoktól. E, emellett a, a megbízható oltási információkhoz való hozzáférés és az ellátásban fellépő hiányok is fontos tényezőket jelentenek. Mi számítunk ön, az önök együttműködésére ebben az ügyben. Legutóbb egy állásfoglalást fogadtak el. Nagyon sok e, pontot ebből megszívlelünk, és az Európai Bizottság egy tanácsi ajánlást fog benyújtani, fog elfogadni ezzel kapcsolatban, és ezt a nyilatkozat kíséri világos célkitűzéseket fogalmazunk meg. A, például az oltási ellenállással szembe kell nézni, javítani kell az oltás által elért népességet, javítani kell a legsebezhetőbb csoportok beoltását, javítani kell az oltási időrendek kompatibilitását, javítani kell az, oltá, az oltóanyagok ellátását, és javítani kell az együttműködést Európa szerte. Ahogy mondtam, elismerjük az egészségügyben dolgozók és szakértők elengedhetetlen szerepét az oltás szóló helyes információk terjesztésében és az oltással való ellenállás leküzdésében konkrét lépésekre van szükség. Várom eh, az önök javaslatait, és mindent meg szeretnék tenni annak érdekében, hogy az oltással való lefedettséget javítsuk Európában. Ami az e-egészségügyet illeti, fontos lépéseket tettünk a digitális belső piac stratégiával kapcsolatban, de eh, nagyon nagy kihívások vannak még mielőtt eh, ezeknek meg kell felelni, mielőtt valóban le tudjuk aratni a digitális stratégiai gyümölcsét. Az, a digitális átal, az egészségügy digitális átalakulásával kapcsolatos nyilatkozatot el, tegnap elfogadtuk. Az EU, ez a nyilatkozat három fő pillére koncentrál. Az első az, hogy javítsuk a, a, a páciensek nek a saját adatukhoz való hozzáférését, és hogy meg tudják osztani ezeket az adatokat az orvosokkal. A bizottság javítja, támogatja az e-egészségügy digitális szolgáltatás infrastruktúrát, amely oda vezetett, hogy 22 tagállam elkötelezte magát amellett, hogy az beteg adatokat 2022-ig kicseréli. Az bizottság tehát ki fog dolgozni egy európai elektronikus egészségügyi adatcsere formátumot, és ezt formalizálni fogjuk, hogy a az orvosokat, gondozókat, ápolókat és betegeket biztosítsuk arról, hogy hozzáférhessenek az orvosi adataikhoz a határokon túl mutatóan. Aztán új egészségügyi eszközök és technológiák jöttek létre, ezek hatalmas adatmennyiséget generálnak, és ez itt fontos szerepet játszik a második pillérben az big data összekapcsolása a tudomány támogatására és előmozdítására, a megelőzés és az individualizált egészségügy és gondozás meg létrehozása érdekében. A meglévő kezdeményezésekre épülünk, építünk az európai referencia hálózat amely biztonságos online konzultációs rendszer rendszeren keresztül gyűjt adatot diagnózissal és kezeléssel kapcsolatban. Ez egy egyedülálló rendszert, struktúrát kínál arra, hogy valódi eh, a hatékony kutatást eh, előnyben részesítő valódi ökoszisztémát hozzunk létre az, a ritka betegségek kutatása érdekében. A harmadik pillér a személyre szabott, személy központú ellátásra koncentrál. Például ez a nyilatkozat a mobil egészségügy és a teleegészségügyet is felveti. Ezek új ellátási modellek, és ezzel a polgárok um, aktívabb szerepet játszhatnak a saját egészségügy, egészségügy függ biztosítása érdekében. A digitális technológia az politika részét képezi, és a reformcsomag részét. Ez az oktatásban, az szervezési struktúrákban, finanszírozásban és ösztönzőkben jelent fontos lépéseket. Tehát a digitális forradalom itt van az egészségügyben is. Aztán most néhány rövid megjegyzést tennék az önszabályozó javaslattal kapcsolatban, amelyet az alkoholipar e, nyújtott be. Az Európai Bizottság most foglalkozik ezzel a javaslattal. Két részből áll ez. Egy közös rész, amely az egész ágazatra vonatkozik, a közös e, e, kötelezettségvállalásokat fogalmazza meg. A másik rész pedig egy négy szektorális függelékből áll, sör, rövidítalok, bor, illetve cider, illetve gyümölcsborok vonatkozik. Ezek tehát leírják a közös kötelezettségvállalások szektoriálisan lebontott megvalósítását. Ez annélkül, hogy elébe mennék a megoldásnak, vagy az eredménynek, szeretném elmondani, hogy a különböző ágazatok még nem egyeztettek ezzel kapcsolatban. Azt nagyon fontos példa az a rugalmasság, amelyet arra vonatkozóan nyújtunk, hogy az adott alkoholos ital hozzá valóival kapcsolatos táplálék, tápértéki információt a címkén vagy a címkén kívül adják meg. Hadd hangsúlyozzam, hogy a parlament részvétele és a bizott, szakbizottság részvétele ezen témánkban elengedhetetlen. Tisztelt képviselő, elég, képviselők, elég részletekbe menően és hosszan beszéltem azokról a fontos kezdeményezésekről, amelyek az egészségügyet és az élelmiszerbiztonsági sztenderdeket javítják Európában. Mi egy, köti ezeket össze? Hát ezeknek a sikere vagy kudarca attól függ, hogy mennyire koordináltan dolgozunk együtt. Szorosan szeretnék együttműködni ezzel a szakbizottsággal, hogy javítsuk az élelmiszerbiztonsági rendszer hatékonyságát, javítsuk az oltással való lefedettséget és a, az emberek bizalmát, és digitalizáljuk az egészségügyet a polgárokat figyelembe véve. Remélem, hogy ez a mai vita is hozzájárul ehhez. Köszönöm szépen. Köszönöm, szépen. Köszönöm ezt a rendkívül gondolatgazdag előadást. Köszönöm ezeket a témákat. Először a frakció koordinátorai következnek. Mindenki két percet kap, utána válaszolni fog a kérdésekre. Biztos úr, és utána pedig a többi képviselő. Péter Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos asszony. Először is egy fontos témát szeretnék felvetni, ami a néppárt számára, illetve mi frakciónk számára nagyon fontos. Múlt héten elfogadtunk egy anyagot, amely a rák leküzdésével kapcsolatos egy ambiciózus célt tűztünk ki, szeretnénk ehhez hozzájárulni. Európa egyedül ezt nem tudja megoldani, de szeretnénk sokat tenni annak érdekében, hogy 2020-ra ne kelljen már senkinek rákban meghalnia. Tegnap kutatókkal beszéltem, ők azt mondták, hogy ez realisztikus, hogyha, de csak akkor, ha összefogunk, és hogyha a tagállamok a, ehhez a hozzájárulásukat megteszik. Nagyon sok pont felmerült ebben, amit ők támogatnak, például az egészségügyi technológia értékelésével kapcsolatban Kábeszon asszony a jelentéstövő, A bizottság javaslatát minél gyorsabban el akarjuk fogadni, hogy a terápia eljusson a pácienshez, és valóban csak olyan dolgokat fejleszünk ki terápiás szinten, aminek van haszna. Aztán vannak más javaslatok a az európai eh, rák eh, nyilvántartás jobb összekapcsolása a bizottságtól javaslatot várunk ezzel kapcsolatban. Szeretném ezt a témát eh, is önnek a figyelmébe ajánlani. Másodszor szeretném felvenni az antibiotikumok kérdését. A bizottság sokat tett ez ügyben, de még ennél többet várunk önöktől. Karin Kadenbach saját kezdeményezésű jelentését várjuk. Azt szeretnénk, hogyha a bizottság minél gyorsabban javaslatot tenne az új antibiotikumokkal kapcsolatban Hetente halnak meg emberek azért, mert nem hatnak már az antibiotikumok. Ezzel összefüggésben az elnök írt egy levelet azzal kapcsolatban, hogy nem értünk egyet azzal, hogy az Európai Bizottság májusban nem tesz javaslatot, hogyha májusig nem készül ez el, akkor legyen ősszel, de legyen. Az utolsó dolog, az egészségügyi cselekvési program. Szeretnénk ez a szakbizottság egy saját egészségügyi cselekvési programot, nem pedig a belső piaci program alá rendelt alprogramot. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig Kádenbach asszony következik. Dear Commissioner, uh... Tisztelt biztos úr, köszönjük szépen a lehetőséget, hogy sor kerülhet erre az eszmecserére. Látható, hogy most is nagyon elkötelezett és lelkiismeretes. Örülök annak, hogy az általános élelmiszer joggal, a védőoltásokkal és a digitális egészségügyel kapcsolatban elmondta a véleményét. Ott folytatom, ahol Péter Liza abba hagyta. Van itt egy dolog, ami tényleg aggasztó. Jelenleg a 2021-2027-es időszakra vonatkozó pénzügyi eszközöket most próbáljuk kialakítani, és az egységes belső piacra eh, eh, van kitalálva egy nagy csomag, és ezen belül van egy al eh, cím, ami az emberi fogyasztást, illetve az emberi egészségügyel kapcsolatos kérdéseket fedi. Mi mindig is úgy gondoltuk, hogy ez egy nagyon fontos dolog, az em- és úgy gondoljuk, hogy az emberi, úgy gondoljuk, hogy egy konkrét programot kéne erre kitalálni, hiszen ez az, az emberek egészségügyéről, egészségéről van szó, és ezáltal, hogyha egy külön programot szánnánk ezeknek a kérdéseknek, mi is nagyobb rálátást kapnánk. Tehát azt kérem, hogy a közegészségügy prioritás legyen a jövőben. Ne olvasszák bele a, külön, a egy nagyobb csoportban a közegészségügyet, az MFF-ben ez kapjon egy külön, a, külön címet. Választásokat írunk majd jövőre. Jó lenne, hogyha legalább egy választási évben az emberek azt látnák, hogy az egészségük fontos Európa számára, és ez nagyon jót tenni a kutatásnak is. Az összes program, projekt, amit már elmondott, mind nagyon fontos, de a lényeg az, hogy a közegészségügy közegészségügy maradna, és nem a belső piac része. Köszönöm. Köszönöm, Kádnámbak asszony. Pieka, Pieka úr. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos úr, ezt a felvezetést. Nem szeretném elismételni azt, amit a kollégák már elmondtak itt a teremben előttem. Viszont utalnék valamire, amit ön is megemlített az expozéjában, ez pedig az élelmiszerbiztonság. Mint európai polgár és mint európai parlamenti képviselő, félek attól, hogy ezen a területen nem valósul meg az átláthatóság. És ezzel kapcsolatban én is úgy gondolkodom, mint nagyon sokan mások, hogy a fontos információ nem mindig jut el az emberekig, ezt titkosítják, nem átlátható a helyzet. Ezzel kapcsolatban azt szeretném kérni, hogy az EFSA-nak legyen egy olyan honlapja, amely nyilvános és mindenki számára elérhető információt tartalmaz. A különböző élelmiszergyártók már most tesznek lépéseket arra vonatkozóan, hogy az élelmiszerekről szóló információ nyilvános legyen, de ezzel párhuzamosan a bizottság azt mondja, hogy lesznek azért még titkos információk, vagyis a harmadik felek nem jutnak hozzá ehhez az információhoz. Sajnos pontosan ilyen információk lennének lényegesek, Gondoljunk csak a különböző élelmiszer botrányokra. Az ilyen információ nyilvánosságra hozatala esetleg veszélybe sodorhatna bizonyos cégeket. Kérdezném, hogy a bizottság ezt a két érdekcsoportot hogyan tudja, vagy ezt a két érdeket hogyan tudja egymással kiegyeztetni, tehát egyrészt az információra, az információ éhség, illetve az átláthatóság, a másrésztről pedig ott van a cégek érdeke, hogy lehető legtöbb információt titkosan tartsák, vagy titkosnak tartsák meg. Vajon ez mint egyfajta kötélhúzás? Mit tud erről nekünk mondani, milyen tervei vannak a bizottságnak erre vonatkozóan? Rész asszony. Köszönöm szépen, Elnök asszony, köszönöm biztos úr, hogy ellátogatott ide. Egy horizontális kérdést tennék fel, ez mind a három témát érinti, amit, amiről ön beszélt, átláthatóság. Két héttel ezelőtt Timmermans úrral javaslatot tettek a különböző tanulmányok átláthatóságára vonatkozóan. Egy elég komoly hiányosságról van szó, jó lenne, hogy ez a javaslat megoldaná ezt a problémát és azt hiszem, hogy ezáltal az európai polgárok kérésének is eleget tennénk. Fontosnak tartom tehát, hogy a polgárok felé a kommunikációt javítsuk, tehát az élelmiszer láncok veszélyeiről többet tudjanak a polgárok. Az ipar képviselőivel már beszélgettünk, volt alkalmunk kérdéseket fölteni, illetve a halászati bizottságban is ezt meg tudtuk tenni. Kérdezem, hogy lehet-e plusz lépésekre számítani. A Monsanto anyaggal kapcsolatban sokat beszéltünk a ghostwritingról. Itt arról van szó, hogy egy hogy ezek a cégek találnak egy befolyásos tudóst, vagy kutatót jól megfizetik, létrehoznak egy tanulmányt, és ezt a tanulmányt aztán végül is soha senki nem ismeri meg. Ön szerint Európának nem kéne itt is valamit tennie, hogy ennek a gyakorlatnak egyszer mindenkor a véget vessünk? Még egy dolog. A két héttel ezelőtti javaslatában szerepel az is, hogy ha tudományos egyetnemértésre kerül sor, akkor plusz tanulmányokat lehet kérni. Ön szerint nem lenne az hatékonyabb, hogyha a tagállamok és az EFSA dönthetének arról, hogy ők kérik a kiegészítő tanulmányokat, nem pedig a bizottság? Köszönöm. Házekán passzony. Dank u wel, voorzitter. Uh, ik wil de commissaris bedanken. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, hogy megmagyarázta az elkövetkezendő lépéseit, terveit. Az átláthatósággal kapcsolatban lenne néhány kérdésem, általánosságban az élelmiszer jogra vonatkozom. Tegyük fel, hogy van itt egy cég, aki szeretne egy rovarírtót vagy növényvédőszert, eh, vagy élelmiszeradalékot piacra dobni. Elmondaná, hogy ez pontosan hogyan néznek és hogyan lehetne ezeket az adatokat eh, eh, bizalmasan keresni? Illetve önök szerint mi az, érzék, az az érzékeny adat, amit bizalmasan kell kezelni? Második kérdés. Tanulmányok a tanulmányokat hogyan kell kezelni. Például, hogyha az EFSA meg szeretne győződni bizonyos dolgokról, és ellenőrző tanulmányokat fogalmaz meg, akkor azt hogyan kezelnék? Mennyire lenne ez titkos? Ön most az imént pontosan milyen kutatásról beszélt? Az EFSA által végrehajtott kutatásokról? A harmadik kérdésem a védőoltásokra vonatkozik. Említette, hogy Említette az antimikrobiális rezisztenciát, azt is említette, hogy nagyon sokszor használnak antibiotikumokat az állat tenyésztésben, akkor is, amikor nem kéne. Sajnos ez a közegészségügy számára egyfajta veszélyt jelent, illetve sok esetben az is nagyon fontos, hogy a határokon átnyúló betegségeket valamilyen módon csökkentsük, tehát kevesebb betegség jusson át egyik országból a másikba. Köszönöm, Jadran. Biztos úr, nagyon szépen köszönöm, hogy bemutatta nekünk az átláthatósági kezdeményezést. Összességében üdvözöljük ezt a kezdeményezést, tehát az ördög a részletekben rejlik. Elsősorban arról van szó, hogy a bizalmasságot hogyan kezeljük, hogyan definiáljuk, tekintettel az üzleti titokra. Tartunk tőle, hogy sok tanulmányt éppen azért nem hoznak nyilvánosságra, mert üzleti titokként kezelik. A kérdés pedig az, hogy miért nem kezelték ezt ugyanúgy, mint a gyógyszer rendelet esetében. Ott teljesen világos a helyzet, hogyha közérdek fűződik hozzá, akkor a közérdeknek mindig, a közérdeknek, közérdek mindig előnyt élvez az üzleti titokkal szemben. Miért nem jártak itt is el ugyanígy? A második dolog, mi a helyzet, amikor a tanulmányok nyilvántartásba vételekor az ipari szereplők nem felelnek meg az EFSA követelményeinek? Ki lehet -e ezt kényszeríteni valahogy? Számunkra a szabályozás itt nem fogalmaz elég keményen. Aztán azt is mondta, hogy az EFSA saját tanulmányok készítésére vonatkozó lehetősége is szerepel a javaslatban, de csak akkor készíthet az EFSA saját tanulmányt, hogyha különleges helyzet áll elő. Mit értünk különleges helyzet alatt? Megvannak az EFSA-nak az erőforrásai ahhoz, hogy ezt megtegye? Mennyi pénzre lenne szükség? Megvannak-e az EFSA-nak a szakértői ehhez? Tudjuk, hogy a tagállamok nem bocsátanak rendelkezésre elég független szakértőt. Az EFSA maga jelezte a problémát, hogyan akarják ezt kezelni. Lehet, hogy a pénzügyi források kérdéséhez is kapcsolódik mindez, hogy a kritériumok továbbra is ugyanilyen szigorúak maradnak, akkor hogyan tudjuk biztosítani, hogy elég független szakértő álljon rendelkezésre. Utolsó kérdésem. A bizottság azt mondta, hogy a tanulmányokat tegyék közé, de akkor ezt úgy kellene megtenni, hogy mindenki hozzáférjen elektronikusan is, ugyanúgy, ahogy a nyilvánosságnak is hozzá kell férni ezekhez a tanulmányokhoz. Köszönöm. Köszönjük, Dornánó asszony. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr! Visszatérnék a glifozát témájára. Több konkrét kérdést is föltettem az EFSA-nak. Én vagyok, ugyanis a frakcióm koordinátora ebben a kérdésben. Elég elképesztő válaszokat kaptam az EFSA-tól. Nos, Németország ennek a kérdésnek az illetékese, és ők foglalkoztak azzal, hogy mennyire pontosak az adatok, amit ezzel, kapcsolat, amit ezzel a témával kapcsolatban megkaptunk. Nos, ez a Monsanto azzal támadja, a Monsantot azzal támadja, a, Monsantot azzal támadja a német hatóság, aki a biztonsági, az élelmiszerbiztonsági kérdéseket vizsgálja, hogy nem megfelelő adatokat adott át. Én úgy gondolom, hogy sokkal függetlenebbnek kéne lenni a tudósoknak, Biztos úr, én úgy gondolom, hogy vagy az EFSA nem mond igazat, ami nagyon-nagyon súlyos, hiszen ő foglalkozik az Európai Unió biztonságával. az, avagy az EFSA igazat mond, akkor viszont nem tudom, hogy a Monsanto Paper után az Európai Parlament miért nem hozott létre egy különleges vizsgálóbizottságot. A glifoszát és a különböző káros növényvédőszerek után átláthatóságra kell törekedni a különböző tudományos tanulmányok területén. Ez vonatkozik az EFSA tanulmányaira is, illetve vonatkozik ez az EFSA egész szerkezeti felé, felépítésére is. Egy botrányról van szó, az európai polgároknak nagyon komoly elvárásai vannak átláthatósági kérdésekben, főleg amikor közegészségügyről van szó. Köszönöm szépen előre is a válaszát. Thank you very much, and, uh, and... Köszönjük szépen. Melá asszony. Si, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, biztos úr. Az átláthatóság az én témám is. Az élelmiszerbiztonsági kérdésekben azt mondja az átláthatóságról, hogy hogy is mondjam, szeretném, a, szeretne a tudományos, az európai tagállami tudományos hatóságokkal együttműködni. Hát természetesen nagy szükség van. A következő lenne a kérdésem, hogyan kíván együttműködni azoknak az országoknak a tudományos szerveivel, akikkel szabadkereskedelmi egyezményünk van. Ezek baráti országok, és egyetértettek abban, hogy a különböző élelmiszer termékeik esetében eh, a nyomon követhetőségre kell törekedni, de sajnos nem mindig valósul meg. Második kérdésem védőolda, védőoltások. 45 évig voltam orvos, és arra jutottam, hogy a fertőző betegségek esetében nem a védőoltások jelentik a legjobb megoldást, hanem a kézmosás és a higiénia. Azt gondolom, hogy, a, hogy célzottan kell a védőoltásokat alkalmazni, tehát figyeljük oda arra, hogy melyek azok a csoportok a lakosságban, ahol az immunrendszer nem megfelelően működik, vagy gondoljunk például a nehéz helyzetben lévőkre, migránsokra, stb. Én azt gondolom, hogy erre a kérdésre, ezt a kérdést át kéne gondolni, hiszen az antimikrobiális rezisztencia nagy veszély. Kérem szépen, hogy nagyon gyorsan gondolkodjanak el azon, hogy milyen hatása lesz az e egészségügynek, a digitális egészségügynek. Én attól félek, hogy elvész az emberi kapcsolat az egészségügyből, tehát nem lesz orvos és beteg közötti kapcsolat, és ezen túl már csak táv, virtuális kapcsolat lesz az emberek között az digitális egészségügyben. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. A felszólalók első körét ezzel lezártuk, most akkor a biztos úrnak adom meg a szót, hogy válaszoljon. Nagyon szépen köszönöm. Péter Líze kérdésével kezdeném. Ami tehát a rákos megbetegedéseket illeti, Teljesen egyetértek azzal, hogy ennek a kérdésnek magasan a napirenden kell szerepelnie. Teljesen egyértelmű számomra, hogy most valóban itt a lehetőség, hogy Carlos Moedasszal, Navracsics Tiborral, Mária Gabriellen és másokkal együtt dolgozunk a megoldáson, és megnézzük, hogy hogyan tudunk új programokat létrehozni, illetve hogyan tudjuk a programokat jobban összefogni. Az IT eszközöket és az infrastruktúrát is fel kell tudnunk használni, az ügyszolgálatába kell tudnunk állítani. A streamlining is egy nagyon fontos lépés, és létre kell hoznunk azokat a platformokat, amelyek a rákbetegségek terápiái számára egy megfelelő támogatási rendszer tudnak biztosítani, főként a korszerű, legkorszerűbb terápiákra gondolok itt. Fontos, hogy most tárgyaljunk erről, mert készülőben van az MFF is, és itt a lehetőség, hogy megteremtsük a szükséges platformokat a rákbetegségek elleni küzdelemhez. Nagyon jó lehetőség kínálkozik most erre, fontos, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel. Az önök dokumentuma nagyon hasznos ebből a szemszögből, és meg kell közösen vizsgálnunk, hogyan tudjuk a rák kutatást így módon előbbre vinni. Ami a Health Technology Assessment-et illeti, jelenleg folytatjuk a tárgyalásokat illetőleg eh, bemutattuk a javaslatunkat a tanácsnak. Meg kell győzni néhány tagállamot, hogy támogassák ezt a HTA-t. Németországot is meg kell győzni róla, hogy ebben az ügyben előbbre juthassunk. Mindenképpen meg kell értetnünk a tanácssal, mennyire fontos, hogy a megállapodást megkössük 2019 májusa előtt. A Health Technology Assessmentről van szó, tehát a HTA-ról. Ami az antibiotikumokat illeti egyetértek önökkel, ahogyan már elmondtam. Jelen pillanatban várjuk az erre vonatkozó tanulmányt, amely várhatóan május végére készül el. Ezt követően bemutatjuk majd önöknek a tanulmány eredményeit, beleértve a gyógyszeripari szereplőknek nyújtható ösztönzőket is. Nagyon szívesen megvitatom részletesen az önök szakbizottságával ezt a kérdést is, amint elkészült a tanulmány. Kádenbach asszony is beszélt az egészségügyi programról, a különálló egészségügyi programról. Teljesen egyetértek azzal, hogy a következő több éves pénzügyi kereten belül nem a konkrét, hát hogy is fogalmazzak, nem a konkrét különálló programokra kellene összpontosítanunk, hanem ehelyett inkább azt kell biztosítanunk, hogy minden szakpolitika megkapja a szükséges támogatást. Folyamatosan zajlanak az egyeztetések arról, hogy az egészségügyi programot egy külön fejezetben kellene szerepeltetni, abban a fejezetben, amely az emberekbe való befektetést irányozza elő. Zajlanak a tárgyalások az ügyben, biztosíthatom önöket, hogy mi is hasonlóképpen gondolkodunk, mint önök. Az egészségügyi programot nagyon fontosnak tartjuk, és sokkal jobb lesz, hogyha az emberekbe való beruházáshoz soroljuk be ezt a programot, és nem az egységes piacra vonatkozó fejezet alá. Zajlanak a tárgyalások május másodikát követően. Május másodika után tehát már egyértelműbb lesz, mert addigra a biztosok kollégiuma megállapodik ebben a kérdésben is. Ami az egészségügyi programhoz fűződő konkrét lépéseket életé, nem szabad elfelejtenünk, hogy vannak eszközeink, vannak programjaink, itt van a Horizont 2020 például, amelyen belül a különböző egészségügyi területekre fordíthatunk forrásokat. Tudjuk, hogy a szociális pilléren belül is létezik egy eszköz, amely az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódik. A szociális finanszírozási rendszerek, illetve eszközök is segíthetnek tehát nekünk abban, hogy az egészségügyi kérdéseket kezeljük. Felhívnám a figyelmet arra is, hogy különböző eszközöket is alkalmazhatunk a problémák megoldására, de teljesen egyetértek önökkel, az egészségügyi programnak különálló programnak kell lennie. Pieche úr rákérdezett az átláthatóság hiányára, és beszélt arról, hogy hogyan tudjuk garantálni, hogy a tanulmányokat oly módon mutassuk be, tegyük közzé, hogy a bizalmasság se sérüljön. Azt szeretném elmondani, hogy az összes biztonsághoz kapcsolódó kérdést nek eh, ki kell esnie, kívül kell esnie bizalmassági záradékokon. Azt is javasoltuk, hogy minden pályázó gép, gépi olvasásra alkalmas szöveget nyújtson be, amelynek van egy olyan része, amely azonnal feltölthető az internetre, és van aztán egy bizalmas rész, amelyet az EFSA értékel 10 hét leforgása alatt. Mi azt javasoltuk, hogy a jogszabályban szerepeljen a kritériumok pozitív listája arra vonatkozólag, hogy a bizalmasság mit is jelent pontosan. Az EFSA-nak tehát most már nagyon világos szabályai lesznek erre vonatkozóan, és ezen kritériumok alapján járnak el. Lesz tehát egy pozitív lista, és 10 hét ala, le, a 10 hét lejártával lehetőség lesz egy nyílt nyilvános vitára is, az információgyűjtésre, majd ezt követően az EFSA döntést hoz. Úgyhogy bizonyos adatokat a bizalmassági záradék nem fed le, akkor ezeket a 10 hetes értékelési időszakot követően az EFSA azonnal közzéteheti. Nagyon fontos persze a személyes adatok védelme is. Vannak konkrét jogszabályok, amelyek konkrét rendelkezéseket tartalmaznak a bizalmasságra illetőleg. Itt nem csak az általános élelmiszer jogról van szó. A bizalmassági követelmények úgy gondolom nagy mértékben segítenek ezeket a kérdéseket kezelni lehetővé teszik azt, hogy a nyilvánosság hozzáférjen a megfelelő információkhoz, miközben védelmet élveznek az intellektuális tulajdonjogok is, amelyeket az európai jogszabályok védenek. Számítok az önök támogatására abban, hogy minél tovább jussunk ebben. Én úgy gondolom, hogy a mi javaslatunk nagyon nagy előrelépést biztosít az átláthatóság növelésében és a bizalmassághoz kapcsolódó kérdések kezelésében. Részasszony a szellemírókra kérdezett rá a ghostwriting jelenségére, A legegyszerűbb módja a probléma kezelésének az, hogy tanulmányokat teszünk közé. Pontosan ezt tesszük. Hogyha közérdek fűződik hozzá, akkor nyilván közé tesszük a vonatkozó tanulmányokat, Az Európai Bizottságnak joga van ahhoz, hogy felkérje az EFSA-t további tanulmányok elkészítésére, ugyanis az EFSA évente körülbelül 400 jelentést készít, csak néhány esetben merülnek fel nagyon érzékeny ügyek, glifozát, bisphenol, endokrin diszruptorok, ezeket említenem. Ezek a kérdések olyan ügyeket, problémákat vetnek fel, amelyekkel a nyilvánosság is sokat foglalkozik. Az EFSA szakértőket kérhet fel, és ilyenkor mi pénzügyi forrásokat állítunk rendelkezésre, évente 62,5 millió eurót bocsátunk az EFSA rendelkezésére, hogy megerősítse kapacitásait, és szakértőket rekrutáljon. 106 további szakértőt tudott rekrutálni az EFSA a pénzügyi támogatásunknak segítségével. Ez úgy gondolom nagyon nagy er- előrelépés. Sikerült ezáltal az EFSA tudományos kapacitásait megerősíteni, az EFSA függetlenségét is, és lehetőséget biztosítottunk az EFSA számára, hogy független szakértőket alkalmazzon. Ami a függetlenséget illetve a bizalmasság kérdését illeti, Házenkám asszony, már beszéltem erről a problémáról. A tanulmányokat illetően azt szeretném elmondani, hogy a javaslatunk lehetővé teszi az EFSA számára, hogy az összes tudományosan hozzáférhető információt felhasználja, mindazokat, amelyek különböző tanulmányokból származnak, különböző forrásokból. A nyilvános konzultáció most lehetőséget biztosít arra, hogy a világ minden szegletéből begyűjtsük ezeket a tanulmányokat, és az EFSA felhasználhassa ezeket az előkészítésben, és egyeztessen az összes érdekelt félel. Ez is hatalmas előrelépés. Ahogyan már mondtam, rengeteget egyeztetünk a civil szervezetekkel is, és a civil szervezetek támogatják a javaslatunkat. Felmerült a védőoltások kérdése is. Kérdeztek a határokon átterjedő állatbetegségekről. Ez nem csak az állatok szállításával összefüggő kérdés. Egyébként mondok egy konkrét példát. Egy olyan állatbetegséget említenék, amely Törökországból terjedt el Görögországon és a Balkánon keresztül, ez egy szarvasmarhákat érintő betegség. Mint kiderült, ezt az egész, ezt a betegséget nem az állatok maguk terjesztik, hanem vektorok, tehát nem feltétlenül az állatok szállítása okozza a gondot. Ilyen esetben a védőoltások jelentenek megoldást, nem jelent megoldást az élőállatok szállításának leállítása, ugyanis nem ők terjesztik a betegséget, járványügyileg ennek semmi értelme nem lenne. Rengeteg egyéb tényezőt is mindig figyelembe kell tehát venni, ebben az esetben semmi értelme nem lenne a kereskedelem leállításának. Abban is egyetértek önökkel, hogy az antibiotikumok mezőgazdaságban történő felhasználását csökkenteni kell. Számítok az önök segítségére ebben. Remélem, hogy sikerül lezárni a gyógyszereket tartalmazó takarmányokra vonatkozó szabályozás dossziéját. Ez segítene az antibiotikumok túlzott használatát visszaszorítani, és persze a védőoltások is nagyon fontos szerephez jutnak az állategészségügyben. Hojzling úr felvetette azt a kérdést, hogy miért nem ugyanabba az irányba haladunk a gyógyszerügynökség, az EMA és az élelmiszer biztonság területén. A gyógyszerek a javak különleges kategóriáját képezik, és itt különleges követelményekre van szükség. Egészen más szabályok vonatkoznak a gyógyszerekre, mert egy teljesen egyedülálló termék kategóriát alkotnak. Amikor az eszközeinket kialakítjuk, javaslatokat teszünk rájuk, akkor az MR-ra vonatkozóan teljesen más szabályokat alkalmazunk, és persze az összes ügynökséget is szemügyre vesszük. A javaslatunk úgy gondolom nagyon kiegyensúlyozott, nagyon ambiciózus, és segít megerősíteni az EFSA kapacitásait, segít növelni az átláthatóságot, visszaállítani a bizalmat, és segít egy sokkal hatékonyabb élelmiszer ellenőrzési rendszert kialakítani. Dornano asszony rákérdezett a peszticidekkel foglalkozó szakbizottságra, úgy gondolom. Ez a szakbizottság nagyon nagy segítséget nyújt nekünk majd abban, hogy a növényvédőszerekre vonatkozó szabályokat megfelelően alakítsuk ki. Andrió úrral is egyeztettem erről a kérdésről, biztos vagyok abban, hogy a polgárok érdekében sikerül eljárnunk, biztosak lehetnek abban, hogy itt a növényvédőszerekre vonatkozó szabályozásról van szó elsősorban. A refit keretében az év végéig egyébként egyéb szabályokra vonatkozó javaslatokat is véglegesítünk, ezeket a e, peszticid szakbizottság elé terjesztjük majd, itt az összes növényvédőszerről szó van, többek között a glifozátról is. Egy másik képviselő az egészségbiztonsági rendszerünkre kérdezett rá, illetőleg a kereskedelmi partnereinkhez fűződő kapcsolatainkra ebben az összefüggésben. Amikor kereskedelmi kérdésekről van szó, akkor persze mindig figyelembe kell venni az egészségügyi, növényegészségügyi követelményeket is. Az európai élelmiszerbiztonsági normákat nem harmadik országokkal vitatjuk meg, de persze, ahogyan önök is tudják, lehetőség van arra, hogy tanúsítványt szerezzenek ezek a harmadik országok az európai normáknak való megfelelés esetén. Ellenőrzéseket végzünk, és szervezünk képzéseket is, hogyha ezek az országok szeretnék az Európai Unió rendszerét követni, alkalmazni, és hogyha szeretnék a saját élelmiszerbiztonsági rendszereiket hozzáigazítani az EU-s rendszerhez. Állandóan zajlik az együttműködést ezzel kapcsolatosan. Azt hiszem, mindenre válaszoltam. Igen, egyelőre igen, biztos úr, mert hát jön egy második forduló is, de az első forduló ezzel lezártuk. Most akkor arra kérném a kollégákat, hogy egy percre korlátozzák mondandójukat, Zommer asszony az első hozzászóló. Köszönöm szépen. Biztos úr, a General Food Law az általános élelmiszerjogra összpontosítanék. Mondott, mondott már rengeteg mindent az átláthatóságról, de a tanulmányok közétételére vonatkozó kötelezettség a tulajdonjogra is negatív kihatással lehet, és fékezheti az innovációt, hogyha például a gyártók úgy érzik, hogy több információt kell közzétenniük, mint az EU-n kívüli versenytársaik, akkor ez esetleg versenyhátrányt jelenthet számukra. Az Európai Bizottság mégsem készített hatástanulmányt, bár kötelezett szüksége van erre, miért nem készült ilyen hatástanulmány. Aztán a 39D cikk a javaslatban azt mondja, hogy a bizalmas információkat kérésre a tagállamok és az EP rendelkezésére kell bocsátani, ez rendben van, de hogyan akarják azt biztosítani, hogy a bizalmas információk ne kerüljenek a nyilvánosság elé? Hogyan akarják megakadályozni a kiszivárgásukat? Ezek lennének a legfőbb kérdéseim. És még egy kérdés a nyilvántartásra vonatkozólag, a tanulmányok közétételére vonatkozólag, ennek visszaható hatása is van? Hatája is van? Avagy csak a hatályba lépés napjától kezdve érvényes. Mi van akkor, hogyha a gyártók nem tartják be az előírásokat? mert hát szankciókat nem irányoz elő a javaslat. És mi van akkor, hogyha a kérvényezők EU-n kívüli laboratóriumokkal működnek együtt, ez adott esetben nem ellenőrizhető, hogyan lehet ilyen esetben a közétételi kötelezettséget biztosítani? Cabezon Ruiz képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, biztos úr. Én a digitális egészségügyről szeretnék kérdezni valamit. Még nem olvastam el azt, amit a bizottság tegnap megjelentetett, de bizonyára segít ez majd az európai betegeknek, illetve a kutatásnak. De lenne egy kérdésem. Nagyon fontos az, hogy a, a rendszer középpontjában a beteg legyen, de azért ne felejtjük el az egészségügyi dolgozókat sem. Maga a projekt az adatátvitelről szól egyrészt, illetve klinikai szempontból és gazdasági szempontból ez egyfajta lépést jelenthet. De az adatátvitel esetében nem csak arról van szó, az adatátvitel nem csak a problém megoldásáról szól, hanem arról is, hogy az, egész, hogy az összes európai polgár hozzáférhessen egyetemes jelleggel az egészségügyi ellátáshoz. Nagyon fontos továbbá a személyre szabott, testre szabott eh, egészségügy, illetve ne felejtjük el, hogy a magánegészségügynek is eh, szerepe van a kutatásban. Ez egy nagyon fontos téma, a fenntarthatóságra törekedni kell az egészségügyben is, ennek gazdasági előnye is vannak, illetve nagyon fontos az, hogy az európai, eh, az európai eh, lakosság egyetemes jelleggel hozzáférjen az egészségügyhez. Köszönöm, Krupa asszony következik. Köszönöm szépen, biztos asszony. Visszatérve az oltás kérdésére, én tudom, eh, hogy mi a helyzet ezzel kapcsolatban, tudom, hogy új hírek vannak, azzal kapcsolatban, hogy hogyan eh, működik az agy, és az agysejtek és a vérsejtek között milyen kapcsolat van. Nagyon sok dolog van, amit azonban mi nem tudunk, eh, például az újszülötteket illetően, az újszülöttek agyának a fejlődését illetően, és az eh, újszülöttek ellenálló képességének alakulásával kapcsolatban. Lehet, hogy az újszülöttek oltását kellene megtiltani, és később kellene kezdeni. Tudom, hogy egyes tagállamokban egy ilyen döntés után az újszülöttek mortalitása jelentősen csökkent. A másik kérdésem pedig az, hogy mi az oka a jelenlegi ütemtervnek. Több mint rengeteg oltást kaphatnak a gyerekek évente. Miért más a helyzet Nyugat-Európában, mint Közép-Kelet-Európában? Egyes oltások, amelyek nálunk Lengyelországban kötelezőek, nem kötelezőek Nyugat-Európában például. Például nem igazán látom az összekapcsolódást az oltás és, és a makrobiológiai ellen állás vagy rezisztencia közötti összekapcsolódás. Köszönöm szépen. Részasszony, köszönöm szépen, ami az, az oltást illeti. Itt lenne egy konkrét kérdésem az oltással kapcsolatos rezisztencia növekszik. Ez egy aktuális kérdés. Az Európai Oltási Hét is felvetette ezt. Az Európai Bizottság, ha jól tudom, ma mutat be egy szöveget ezzel kapcsolatban. Eh, és ezzel kapcsolatban szeretnénk a lényeget eh, tudni. 95%-ra eh, eh, akarták eh, emelni a lefedettséget a kanyaroltással kapcsolatban, de ezt sikerült már megoldani 2015-re. Ezt a statisztikát ön is említette, de a kanyaró nagyon növekedőben van 2016-ban, 2017-ben, 2016-ban is több mint 60 ezer halálos áldozatot követezett, követelt. Mit szeretne tenni annak érdekében, hogy ezt a múlt héten Strasbourgban elfogadott javaslatot valóban átültessük a gyakorlatba, és szembe menjünk az ellenállással, az oltással szembeni egy ellenállással. Köszönöm szépen, Görling asszony. Köszönöm szépen. Egy bevezető megjegyzésem lenne. Mi ugye hamarosan kilépünk az Európai Unióba. Én britként azt mondom, hogy becsüljék meg azt, amíg van, mert mindenki ki akart lépni ezekre a mindenkire vonatkozó szabályozásokból Nagy-Britanniában, és most meg hirtelen megijednek attól, hogy mi lesz, hogyha ez már nem, ez az ernyő nem terjed királyuk. Az új javaslatok jók, ezek jó irányba mennek, de persze mindig lehet korrigálni, javítani, de nem kell radikális változást elérni, mert erre nincs szükség. Egy specifikus kérdésem lenne a költségvetéssel kapcsolatban. Ön beszélt a 62 millióval növeke, növekvő költségvetésről. Ez az új jogszabály alkalmazásával függ -e össze, akkor növekszik-e, hogyha végrehajtják ezt a jogszabályt, hogyan tudják ezt garantálni? új jogszabály, új governance feladatok merülnek fel, ezek új mm, költségvetést követelnek, vagy költségvetési növekedést, de hogyha a költségvetés külön kerül bevezetésre, akkor az így nehéz lesz. Hogyan áll ez a helyzet? Köszönöm. Borzán asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr, köszönöm szépen, hogy eljött ide hozzánk. Az én kérdés az általános élelmiszerjogi rendeletre vonatkozik, és konkrétan a fitness csekre. Múlt nyáron, tavaly nyáron a Fipromil botrányra került sor, aztán a tápszer, a tápszerrel kapcsolatos botrányra december, aztán a szalmonella fertőzések száma is növekszik újra, és ez egy év alatt történt, ez a három botrány. A polgároknak jó, joguk van, jogosan teszik fel ezt a kérdést, hogy az Európai Uniós Élelmiszerbiztonsági Rendszer tényleg megfelele a céloknak. Ezek és egyéb biztonsági jogsértések a fitnesscheckben szerepeltek-e, és konkrét lépéseket terveznek-e ezek elkerülésére a jövőben. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy hoz, betartotta a hozzászólási időt. Ájúzó asszony. Köszönöm szépen, önök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak, hogy ellátogatott ide hozzánk, és eh, a javaslatait ecsetelte. Az élelmiszer joggal kapcsolatosan elmondott dolgokat elolvastam, alapvetően tetszik, de azért van, amit még lehet javítani. Az epsa az igazi feladata az, hogy kockázatot elemezzen, értékeljen ki. Valóban más tartoznak a gyógyszerek, de elképzelhető, hogy a gyógyszeripari ügynökség és az EFSA módszertana hasonló legyen? Mert hogy egészen más az eljárás. Természetesen azt gondolom, hogy a gyógyszerek fontosabbak, és úgy gondolom, hogy hasonló módon kell a kockázatot kiértékelniük. Aztán a cégek tulajdon jogával kapcsolatban Zommer asszony kérdéseire szeretném én is megkapni a választ, hogyha egy új élelmiszer vagy új eljárás dobnak piacra a cégek, vagy élelmiszerhez hasonló dolgot. Nos, ehhez a cégeknek nagyon komoly kutatást kell végezniük, és szerintem a javaslat egy kicsit módosítani kéne, hogy mindenkinek az érdekét védjük. Köszönöm szépen, Potts úr következik. Um, I'm, I'm really happy, Commissioner, that uh, the commission... Köszönöm szépen, biztos úr, nagyon örülök hogy az bizottság foglalkozik az élelmiszerjoggal és az új eljárási, e, e, engedélyezési eljárással, és örülök a nyilvántartásnak is, amely a bizottsági tanulmányokat e, tartalmazná. Az az elsődleges aggodalmam az, hogy a tagállamok a derogációkkal, derogációkkal visszaélnek, kikerülik a jogalkotási kötelezettségeket. Sok tagállamban a sürgősségi derogáció miatt számos jog, egy konkrét intézkedés soha nem lépett életbe, de ez csak a jéghegy csúcsa. Tudom, hogy az EFSA értékeli ezt. De szisztematikus megközelítésre van szükség, és szeretném tudni, hogy az Európai Bizottság ebben az összefüggésben mit tervez. Köszönöm. Köszönöm szépen, ezzel lezárom a mai listát, illetve a frakciós listát, de vannak kollégák, akik az ülés eleje óta itt vannak, és még nem kaptak szót, úgyhogy három nagyon rövid kérdés, és Repedik asszony következik. Slájer asszony következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy szót kaptam. Az oltási program az állásfoglalásunknak is témája volt. A szavazás eredménye nagyon pozitív van, nagyon pozitívan fogadták Hollandiában. Aztán ma délelőtt beszéltek meg arról, hogy az Európai Bizottság hogyan kezeli ezt a kérdést, ez mindenképpen jó. Egy javaslatom van. Én szerintem mindenek előtt felvilágosítást és tájékoztatást kell megvalósítani. Múlt héten is rengeteg televíziós program volt ezzel a kapcsolatban. Mi a helyzet a tájékoztatással? Az antibiotikumok rezisztenciája, vagy ezzel szembeni rezisztencia egy fontos probléma. Köszönöm szépen, és Hollandia és azt kéri, hogy folytassa a munkáját. Köszönöm szépen. Köszönöm, köszönöm szépen, Meli Arasszony, köszönöm szépen, biztos úr Nekem egy másik kérdésem van, ez még nem merült föl ma. Az Európai Bizottság az alkohol tartalmú italok előállítóit arra kérte, hogy az önszabályozás keretében a címkéken szereplő tápértéki adatokat hogyan tud, szeretnék közzétenni. tenni most azt javasoljuk, hogy címként vagy címként kívüli tájékoztatásra vagy közétételről van szó. Kérdezem, hogy mi a véleményük ezzel kapcsolatban. A szociáldemokrata frakció azt kívánja, hogy mindenek előtt a kalória, kalé, kalória mm, tartalmát ezeknek az italoknak mindenképpen tegyék közzé, hiszen ez problémákhoz vezethet, ha ez nem történik meg. Köszönöm szépen, mondja Révázi asszony. Először is örülök annak, hogy az Európai Bizottság az átláthatósággal kapcsolatban, az tanulmányok eh, átláthatóságával kapcsolatban javaslatot tesz. A glifoszáttal kapcsolatban 74 eh, tanulmányt eh, tekintettek bizalmasnak, és a kereskedelmi titoktartás merül fel. Azt mondja, vagy azt mondja, hogy az EFSA Eh, által elvégzett tanulmányok, vagy az EFSA-hoz készülő, kerülő tanulmányok, amelyek a közegészségügyet és a közrendet érintik, ezek eh, nyilvánosak kell, hogy legyenek. Mert eh, hogyha az EFSA 10 hétig gondolkodik rajta, hogy ezek most bizalmas anyagok vagy nem, akkor ez olyan lesz, mint egy gázüzem mi a helyzet, hogyha, hogyha beszélyes egy anyag valóban az egészségre? Másodszor finanszírozás. Azt mondja, hogy 62,5 milliót akarnak 110 ember felvételére fordítani, de hát miért nem finanszírozza ezt az ipar, hogyha ő készíti a tanulmányokat? Végül pedig a, a, a gyógyszer farmakoszinetikai tanulmány nem készült, eh, tehát nem vizsgálták azt meg, hogy ezek az anyagok, vagy ezek az oltások milyen hatása vannak a metabolizmusban. A gyógyszerekre ezt elkészítik, de az oltásokra nem, oltanyagokra nem, ez baj, készüljön el. Köszönöm szépen, Rivázi eh, asszony, tessék, biztos úr, megadom a szót. Thank you. Thank you very much indeed. Okay. Uh, Köszönöm szépen a kérdéseket. Zomer asszony kérdésével kezdeném a válaszadást. A 39D pontra kérdezett rá, illetve arra, hogyan lehet arra, arra mérget venni, hogy a bizalmas információ ne szivárogjon ki. Nos, természetesen az Európai Parlament minden őt illető információt megkap. Az Európai Parlamentnek viszont garantálnia kell a, a dokumentumok bizalmasságát, és nagyon fontos, hogy a nemzetközi szellemi tulajdonjogi jogszabályokat is betartsa. egyértelmű, hogy nemzetközi szinten nagyon jól vannak definiálva a szellemi tulajdonjogi kérdések, ezt kell csupán betartani. Második kérdés. Mi történik akkor, hogyha nem tartják be a kötelezettséget? Nos, visszamenőleges jelleg nem lesz az új kötelezettségekkel kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy el kell dönteni, hogy melyik naptól kezdve kell érvényesíteni a, nyilv, a, a nyilvántartásba való felvételt. Nagyon fontos azt megemlíteni, hogy az EFSA foglalkozik ezzel a kérdéssel. Nyilvánvalóan nem tesz jót a különböző kérvényezőknek, hogyha nem történik ez meg, és az Európai Unión belüli és kívüli laboratóriumokra is vonatkozik ez. Egyébként az OECD-vel együttműködünk ebben a kérdésben. Cabezon Ruiz asszony kérdése a digitális egészségügyről. Hogyan lehet az egyetemes hozzáférést garantálni a egészségügyi hozzáféréshez? Ez valóban egy nagyon fontos kérdés, és természetesen az összes tagállamban így van ez, hiszen az a lényeg, hogy az egyetemes kezeléshez mindenki hozzáférjen, függetlenül attól, hogy itt most litván, portugál vagy német a beteg. Tehát egyértelmű, hogy a klinikai területtel is foglalkozni kell, az egyetemességre kell mindig törekedni, ezt kell garantálni. De hát valóban a klinikai területen vannak olyan tagállamok, akik még vonakodnak. Jelenleg folyik a tárgyalás a, ta a tanács, illetve a parlament között, és nagyon fontos az is, hogy a tagállamoknak legyen mozgástere. De a magán és a közegészségügy kérdésével is foglalkozott a kutatások területén, illetve az orvosi műszerek létrehozása területén. Egyetértek önnel, ez egy valóban nagyon kényes kérdés, és óvatosan kell ehhez viszonyulni, el kell kerülni az összeegyeztethetetlenséget, illetve az átláthatóságra kell törekedni. Nagyon fontos, hogy tudjuk ezt a folyamatot ellenőrizni, és fontos, hogy a magánérdekeket, illetve a közérdeket is védjük. Krupalszony! A védőoltásokra kérdezett rá, és hát mint orvos az orvoshoz azt tudom mondani, hogy meg vagyok döbbenve. Azt szeretné, hogy ne oltsuk be a gyerekeket. Ha megnézzük az orvosi történelem könyveket, akkor egyértelműen erre van szükség. Olvass el ezeket a könyveket! Jó lenne, hogy a tisztában lenne azzal, hogy mi az értéke a védőoltásoknak. Vagy nézze meg a WHO honlapját. Vagy nézze meg az Európai Ügynökségnek a elnök, elnézést. Biztos úr, azt hiszem nem értette a kérdést nem értette a kérdésemet. Biztos úr. Én másra kérdeztem rá, én azt mondtam, hogy hogyan lehet a második vagy harmadik hónap után elhalasztani, elhalasztani a védőoltást. Hogy az újszülöteket mikor olcsuk, ezzel lehet vitatkozni, csak nem itt most kéne, hanem jó lenne, hogyha ezt az immunológusokkal, gyermekorvosok és más szakértők körében beszélnék meg, tehát a, nem a mai eszmecsere témája. Persze beszélhetünk a oltási menetrendről, vannak olyan országok, ahol van ilyen oltási menetrend, máshol nincs. A tagállamoknak kell ezt megvizsgálni, és persze lehet harmonizálni ezeket a, ezeket a naptárakat. Több mint 17 millió olyan ember van Európában, aki egy, nem feltétlenül abban az országban született, ahol él, illetve nagyon sokan utaznak. Van, akik, vannak, akik gyerekekkel utaznak, egy, mikor elindulnak az egyik országból, ott még nem lehet oltani, amikor megérkeznek egy másik országba, ott már nem lehet a gyereket oltani, így aztán nagyon sok oltás kimarad. Ez probléma. Most a Schengeni övezetben egész más a helyzet, mint 20 évvel ezelőtt, a családok mozognak, és jó lenne, hogyha a tagállamok erre odafigyelnének, és megpróbálnak valahogy egyeztetni az oltási menetrendjüket, hiszen ez gyermekegészségügyi kérdés, és ha már kinetikai tanulmányokról van szó, akkor ez is megemlítendő. Egyébként el fogom olvasni a javaslatát. A farmakokinetikai tanulmányok általában a gyógyszergyártó cégekre vonatkoznak, de majd részletesebben is megnézem ezt a kérdést, utána járok. Ez végülis nem újdonság, meg lehet oldani, hiszen a gyógyszerek nagyon alapos ellenőrzésen mennek át, a klinikai próbáltok kezdve a, a forgalomba hozatalék mindent kétszer ellenőrzünk. Nagyon fontos a biztonsági kérdés, nagyon fontos az, hogy a mellékhatásokat is tudjuk kezelni, erre fel tudjunk készülni, ezeket minimálisra szorítsuk. Tehát a biztonsági követelmények az oltások előállításával kapcsolatban is eh, rendkívül szigorúak. Nem meglátjuk, megnézem majd a kérdését. Részasszony kérdése. Mennyire abszurd az, hogy az emberek nem haladók beadni a védőoltásokat? A tagállamoknak vannak bizonyos céljaik. A WHO-nak is vannak céljaik. de és e- ezzel kapcsolatban el kell mondani, hogy elvileg kanyaromentesnek kéne lennünk az EU-ban, de ezt nem tudjuk megvalósítani. Brazíli- Brazília például kanyarómentes, viszont Portugália nem. Nekünk nagyon sok javaslatunk van a tagállami oltási tervről, másról. Olyan unióra törekszünk, ahol a WHO kötelezettségeinket el is tudjuk látni. Ezeknek meg tudunk felelni. Görling asszony a költségvetés helyzete, Nos, az új költségvetés az új jogszabálytól függ. Ez az új MFF-től függ. Most folynak a viták. de önöknek el kell ezt először fogadni, ezt a javaslatot. Úgy nem megy, ha nem értünk egyet. asszony. fibronil, és az ezzel kapcsolatos botrány. Nos, egyértelműen a jogszabályok megfelelnek a céloknak, de hát a csalás az más tartozik. A fibronil után különböző cselekvési terveket hoztunk létre, és a jogszabályokat e, ehhez képest módosítottuk. Javul a helyzet. És ősszel tudok majd az eredményről beszámolni, tehát mit tudunk a élelmiszerekkel kapcsolatos csalásokkal kapcsolatban tenni. Mondom, lesznek majd konkrét javaslataink, illetve eredményeink össze. Ájusszó asszony, az ön kérdése a szellemi tulajdonjogra vonatkozott, gyakorlatilag ugyanazt tudom mondani, mint a kollégájának, Renate Zober asszonynak. Néha tudok részletesebben is válaszolni, de most arra kell koncentrálni, hogy mi van a részletek mögött, illetve hogyan tudjuk a szakpolitikát megerősíteni. Reméljük, hogy eredményesek lesznek az eszmecserék a tanácssal, illetve a parlamenttel. Pavel Poc kérdése derogációkra vonatkozott. komoly kihívásokkal kell szembenéznünk, ez valóban így van, egyetértek önnel. Nagyon fontos, hogy pontosan értsük, hogy mi a helyzet a különböző tagállamokban, és a statisztikák, az adatok azt mutatják, hogy az országok nor alapesetként használják a derogációt. Nagyon érdekes érvelésük van általában. Föl kell jobban térképezni a helyzetet, de a növényvédelmi szerekkel kapcsolatban a növényvédőszerek kérdése, illetve az ezzel kapcsolatos jogszabályok nem az én tárcámhoz tartoznak, de, de tényleg igaza van, nagyon komoly kihívásokkal kell szembenéznünk. Meglátjuk. Fejér asszony. Nagyon fontos valóban a tájékoztatás, és van egy tanácsi elképzelés arról, hogy hogyan lehet a tájékoztatás javítani a védőoltásokkal kapcsolatban. Következő kérdés, alkoholtartalmú italok. valóban itt is jogszabályokkal kell azt rögzíteni, hogy pontosan milyen információt kell megadni az alkoholtartalmú italoknál, kalória, összetétel, hatóanyag. De hát most nem tudok arról beszélni, hogy miről szól a javaslat, hiszen még csak értékeljük a helyzetet. Utána következnek a viták, és arra kell töregedni, arra kell törekedni, hogy a fogyasztókat megfelelően tudjuk tájékoztatni, és ezzel kapcsolatos kötelezettségeinknek eleget tudjunk tenni. Én tájékoztató barát vagyok, szeretem, hogy a összetevőket, illetve a kalóriatartalmat föltüntetjük. Szerintem mindegy, hogy van-e alkohol, vagy nincs az italban, ezt mindig föl kell tüntetni. Rivázi asszony kérdése. Mennyire megbízhatóak a tanulmányok? A bizottság gondolkodott azon is, hogy az EFSA az engedélyezéssel kapcsolatban hozza létre tanulmányokat, hiszen az ipar fizetné ezt, de ez mégsem oldható meg, hiszen nagyon sok korai tanulmányt készít az EFSA 450 körüli évente, és általában ezek a tanulmányok egyértelműek, nem okoznak különösebb vitát, mi pedig nem szeretnénk be, beleavatkozni ebbe. És úgy gondolom, hogy ezért nem érdemes megváltoztatni ezt a módszert, hogy az EFSA kiválasztana egy konkrét laboratóriumot, és ezt finanszírozná, az nem jelentene igazán független álláspontot. Azt hiszem mindenre válaszoltam. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Szomber asszony kérdezett még a hatástanulmányjal kapcsolatban. Uh, Madame Sommer, maybe you can Sommer asszony, mi volt pontosan ez a kérdés? Igen, nem válaszolta meg a kérdésemet a hiányzó hatástanulmánya kapcsolatban az általános élelmiszer jogi rendelet revízióval kapcsolatban a bizottságnak kötelező hatástanulmányt készíteni, és negatív hatása lehet annak, hogyha nincs egy munka alapunk. Nem értem, hogy az Európai Bizottság miért nem végezte ezt el. Jó, hát akkor, ha megengedik, beszéltünk ezekről a kérdésekről, hogy elkészítsük a hatástanulmányt. Nos, először is, ami a, ami a ö, bizalmas jelleget illeti, ezzel kapcsolatban nincs szükség hatástanulmányra, meg az átláthatósággal kapcsolatban semmit, de ez nem a költségekkel függ össze, azzal függ össze, hogy megfelelően kezeljük a bizalomhoz és a tudományhoz fűződő kérdéseket, megfelelő szabályozási keretet hozzunk létre, és a bizalmas jelleg, vagy az anyagok titkossága megfelelő módon legyen szabályozva. Itt a jog szabályban lévő hézagokról van szó, amelyeket korrigálni kell, meg kell oldani, és ehhez nincs szükség hatástanulmányra. Elnök, köszönöm szépen, biztos úr, köszönöm, hogy eljött ide, nagyon jó volt, gyümölcsöző, hasznos volt ez az eszmecsere, és nagyon sok szeretettel várjuk a következő ülésünkön is, és nagyon fontos, és a szándékunkban áll ezen témák prioritásnak tekintése. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm kedves kollégák, szívesen együttműködöm önökkel. A célunk az, hogy a javaslatunk véglegesítésre kerüljön májusig, 2019 májusig jó lenne, hogyha együtt tennénk ezt. Köszönöm. Okay, very well, my dear friends. Uh, we are a bit, bit late, 10 minutes, so um, I uh, will immediately start. Kedves kollégák, akkor folytatjuk a következő napi rendi uh, ponttal. A körforgásos gazdaságról szóló csomag uh, végrehajtása a vegyi anyagokkal, a termékekkel és a hulladékkal kapcsolatos jogszabályok közötti kapcsolódási pontok kezelésének lehetősége. Pisá Pierinek adom meg a szót, aki Lukács Mandelt helyettesíti a néppárt részéről. Schleyer asszony. Köszönöm szépen, elnök úr! Arról van itt szó, hogy a termékekben, illetve hulladékokban nem veszélyes vagy aggasztó anyagokról, anyagokkal kapcsolatban nincsen megfelelő információ, és mi a helyzet azokkal a termékekkel, amelyeket már nem tekintünk hulladéknak, vagy nem tekinthetők hulladéknak, a, az anyagok feldolgozása, újrafeldolgozása, újrahasznosításával kapcsolatos kérdések merülnek itt föl a fő célja az európai javaslatnak az, hogy a veszélyes anyagok bekerülnek a körforgásba, tehát fontos lenne, hogy fenntarthatóbbak legyenek ezek a csomagolások. Itt a RICS jogszabály nagy fontos kihívást jelent a KKV-k számára. A tisztességesebb verseny az európai termékek és az importált termékek között meg kell, hogy maradjon, és az Európában előállított termékeket nem szabad hátrányosan kezelni importtal. A tagállamok közötti együttműködés, az információcsere, a bizottsággal való információcsere, a kritériumokra vonatkozóan, amelyek, ami az, a hulladék státuszt illeti, ezek fontos dolgok. Kevesebb anyagot kell csomagolásra használni, és ezt vissza kell építeni. Szeretnék utalni arra is, hogy fontos és szükséges az környezetvédelmi kritériumokat elfogadni a trágyával kapcsolatban, eh, hiszen Timmermans, eh, Hogan és más biztosok is eh, utaltak erre, hogy fontos lenne zöld trágyával helyettesíteni a mű trágyát. Nem szabad a zöld trágyát, a biotrágyát még mindig hulladéknak tekinteni, aztán, és, és a műtrágyát előnybe részesíteni. Vannak olyan régiók, mint például Alsó Szászország, ahol nem ismerik el a hulladékszállítási Európai Uniós irányelvet, és bizonyos trágyák típusokat elutasítanak. Hogyha biotrágyát használunk, pedig az annál jobb és, jobb és pozitívabb. Nagyon fontos tehát a zöld trágya, az ásványi trágyának az alkalmazása, ez minden ágazatra vonatkozik. Köszönöm szépen, Kádenbach asszony következik a Szociáldemokrata frakció nevében. Köszönöm szépen. Krisztel Skáldemóze nevében szeretnék hozzászólni. Sajnos nem lehet ma itt, de engem bizott meg ezzel a feladattal. A ma bemutatott állásfoglalás tervezett nagyon fontos, nagyon összetett kihívásokat vet fel, és a valódi körforgásos gazdaságra való átállása célja. Nagyra értékeljük ezt az állásfoglalás tervezetet, és azt gondoljuk, hogy nagyon magas szintű ambícióról tanúskodik. Alapvetőnek tekintjük azt, hogy a legegyszerűbb és legköltséghatékonyabb eh, módja annak, annak biztosítására, hogy ne tegyük ki a eh, polgárokat ezen veszélyes, anyagok, eh, veszélyes anyagoknak, ez az, hogyha nem is bocsátjuk bele a körforgásba ezeket az anyagokat. Nagyon fontos, hogy erősítsük a körforgásos gazdaságot. Azt gondoljuk, hogy a bizottságnak ezt végig kell gondolnia, mint elsődleges célt. A körforgásos gazdaság megvalósítása nem történhet meg, a, nem történhet meg az emberi és az állati egészségügy kárára a körforgásos gazdaság lényege, hogy fenntarthatóbb legyen, holott ma a csomagoló anyag ott úgy kell előállítani, hogy ezt könnyen, le, könnyen meg lehessen javítani, újra használni, újra felhasználni. És nagyon fontos, hogy az teljes ellátási láncolat során teljes körű információt kell rendelkezésre bocsátani, és hogyha nincs adat, akkor nincs piac. Ez a legfontosabb dolog. Ez elengedhetetlen a jó működő körforgásos gazdaság szempontjából. Ez a gazdasági szereplőkre nyom, helyezett nyomást is ö, ö, csökkenti, nagyon fontos pontokat szeretnék itt eh, kiemelni. Azt gondoljuk, hogy az elsődleges és másodlagos eh, nyersanyagok ugyanazon szabálynak kellene, hogy eh, ki legyenek, té- ki legyenek téve, és ez szükséges a sikeres körforgásos gazdaság szempontjából. Aztán a az Európai Uniós határokon és biztosítani kell a vegyanyagokra vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartását. Ez nem csak, egy, nem csak azt jelenti, hogy egyenlő feltételeket biztosítunk a piac szereplőinek, hanem a legmagasabb szendedeket biztosítjuk a polgárok számára és másodszor. Végül pedig azt is szeretnénk tudni, hogy milyen válaszokat tud adni a tanács és a bizottság a tegnap itt van a bizottság, szakbizottságban elfogadott kérdésekre. Köszönöm. Az EKR ALDE tagjait nem látom, úgyhogy Skrlec képviselő következik a zöldektől. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Az egyik kulcsfontosságú lépés a körfogásos gazdaság beindítására az, hogy biztosítsuk e, ezt a jogszabályt, A vegyi anyagok <clears throat> és a csomagolásban szereplő vegyi anyagok, anyagokkal kapcsolatos félelmeink sajnos beigazolódtak. bizonyos műanyagok import tiltása Kínában, <clears throat> Kína részéről, ez felvetette a problémának a lényegét, az nem csak, és nem csak ez csak egy illúzió azonban, hogy Kína ezzel a tiltással pozitívumot ér el, mert már nagyon sok más ország bejelentkezett, amely átvenné ezt a műanyagot nem tudjuk megvalósítani a körforgásos gazdaságot, miközben exportáljuk a problémáinkat, és veszélyes vegyi anyagokat tartalmazó műanyagokat exportálunk. Nagyon <clears throat> nagy aggodalmak, amelyek a, a REACH anyagban szereplő aggasztó vegyi anyagokat illeti, e, e, karciogén, mutagén, e, más mérgező, biokumulatív, mérgező anyagok, vagy nagyon biokumulatív és nagyon veszélyes anyagok aggasztó anyagnak kell, hogy számítsanak. Emellett a krónikus hatást kiváltó eh, anyagokat is meg kell eh, fognunk, ellenőriznünk kell, és eh, teljesen tiszteletben kell tartani az emberi egészséget, és ennek érdekében a veszélyes anyagokat ki kell venni ebből a körforgásból. Köszönöm szépen, Skirlec úr. Most a GUE nevében Borlán képviselő. Köszönöm szépen. Én is üdvözlöm a bizottság javaslatát, az interfész, ami a vegyi e, anyagok és a hulladék jogszabályozás között fennálló e, interfészt illeti. Ezt fontosnak tartom, hiszen a körforgásos gazdaság szempontjából ez elengedhetetlen. A körforgásos gazdaság végrehajtása e, érdekében ez nagyon fontos a körforgásos gazdaság más nagy témái nagyobb lelkesedést váltanak ki, de ez is ugyanolyan fontos, és ezért a mi feladatunk, a policy makerek feladata, hogy biztosítsuk, hogy a körforgásos gazdaság ne csak hogy beinduljon, de <clears throat> fenntartható legyen, életképes is legyen. Nagyon örülök annak, hogy ez az állásfoglalás ezeket a végrehajtási témákat egyértelműen felveti, és azt kéri, hogy a bizottság ezeket minél gyorsabban használják, javít, hajtsa végre. Nagy kihívás merül fel itt a körforgásos gazdaságra a csomagolásban tartalmazott vegyanyagok és veszélyes anyagok miatt. Amikor a termékek dizájnjáról beszélünk egy igazi köpörkösös gazdaságban, ez azt jelenti, hogy a termékek hosszan, tehát tartósak, újra felhasználhatóak legyenek, és ne legyenek bennük aggasztó eh, anyagok. Tehát a mérgező anyagoknak nincsen helyük a körforgásos gazdaságban, a termékekben. Eh, azonban a másodlagos alapanyagok kérdése eh, problémát jelent a veszélyes anyagok fel kutatásával kapcsolatban. Tehát teljesen mérgezésmentes anyagokra van szükség. El kell kerülni, hogy ezek a veszélyes anyagok bekerüljenek a termék ciklusba, és ezek az aggasztó te, anyagok mindenképpen nyomon következőek kell, hogy legyenek, hogy pontos és pontos információt kell biztosítani a fogyasztónak, a felhasználónak, az újrafelhasználónak. Biztosítani kell, hogy a termék design ne vessen fel olyan problémákat, amely a jövő generációit terheli. Aztán felhívom a figyelmet a műanyagra. A műanyag stratégiában nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy csökkentsük a műanyag felhasználását, helyettesítsük ezt más anyagokkal. Minél kevesebb műanyagot használunk, gyakorlunk, eh, annál jobban sikerül megoldani azt az interfész problémát, amely az anyagok, a veszélyes anyagok eh, és a jövő generáció terelő problémákból merül föl. Köszönöm szépen. Van-e még valaki a társ eh, az árnyék jelentéstevőkön kívül? Tessék. Voorzitter, ik heb net nog een klein belangrijk punt vergeten. Elnök úr, még egy fontos pontot elfelejtettem. A kollégák beszéltek az Amsterdami ügyről is. Szó esett arról, hogy vannak olyan vállalkozások, amelyek műanyagból dízel üzemanyagot állítanak elő. Rengeteg sok pozitív példáról is tudunk, ezeket is figyelembe kell venni, hogyha elő, el akarjuk élni a céljainkat. Köszönjük szépen, most megadom a szót az Európai Bizottságnak, a DGNV munkatársának. Köszönöm szépen! Örülök, hogy ezt a kérdést napirendre tűzték, Ahogyan már elhangzott, ez a kezdeményezés nem kapta meg azt a figyelmet, amelyet a műanyag dosszié kapott, megkapott, habár egy időben indult a kettő. Ami a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési tervet illeti 2015-ben tette erre javaslatot az Európai Bizottság, a benne lefektetett lépések mind fontosak, még akkor is, hogyha megvizsgáljuk pontosan, hogy hogyan, mit jelent a körforgásos gazdaság. Nevezetesen olyan gazdasági modellt, ahol a lehető leghosszabb ideig megtartjuk az anyagokat, a nyersanyagokat, miközben a hulladékot csökkentjük. Hát pont erről szól ez az egész gyakorlat, hiszen vannak olyan esetek, amikor valami elavul, vagy veszélyes anyagok jelenléte miatt nem kívánatossá válik, akkor az adott termék értéke elvész, vagy az újrahasznosíthatóság is csökkenhet például, hogyha ilyen veszélyes anyagok fordulnak elő az adott termékben. Sőt, ami még veszélyesebb, hogyha nem tudjuk, hogy az adott termékben találhatók ilyen veszélyes anyagok. Vannak olyan esetek, amikor az értéklánc szereplőinek érdekei ellent mondanak egymásnak. És van, amikor ezek az érdekek nagyon jól összeegyeztethetők egymással. Megfelelő egyensúlyt kell teremtenünk, pontosan ezt az egyensúlyt keressük még magunk is. A közleményben és a bizottsági munkadokumentumban is példákat soroltunk fel arra, hogy ezek az esetleges érdek konfliktusok hol találhatóak, és hogy ilyenkor hogyan kell döntést hozni. Lehet, hogy meglepő, de sokszor ilyenkor az a döntés lenne kívánatos, hogy az adott anyag jelenlétét a termékben engedélyezzük, mert így az adott termék életciklusa meghosszabbítható. Ez a szakbizottság is elfogadta az, elektro- az elektronikai termékekben található veszélyes anyagokról szóló irányelvet, biztos emlékeznek rá. Itt megengedtük, hogy bizonyos alkatrészek veszélyes anyagokat tartalmazzanak azért, hogy a vonatkozó termékeket hosszabb ideig lehessen használni. Ez persze nem jelenti azt, hogy ezeket az anyagokat meg kell tartani a körforgásban, ezt nyilvánvalóan nem szeretnénk. Ezért is van szükség arra, hogy behatóban tanulmányozzuk a az esetleges döntések hatását. Jelen szakbizottság a hulladék szabályozás kialakításában is nagyon aktív volt. Ez a szabályozás tartalmaz nagyon jó rendelkezéseket, például a mérgező anyagok eltávolításáról, és így tovább. Avagy az anyagok nyomon követésének kérdése egy másik érdekes példa az anyagok nyilvántartásba vétele, annak kötelezettség és szerepel ebben a szabályozásban. A továbbá a REACH 33-as cikkét is említeném, amely egy központosított nyilvántartás működtetését írja elő. Aztán egy harmadik dolog, amit megemlítenék, a hulladék osztályozás megoldása. Két héttel ezelőtt az Európai Bizottság egy nagyon részletes útmutatást tett közzé a hulladékosztályozásról, ugyanis a különböző tagállamokban nagyon különbözőképpen állnak a kérdéshez, az egyik hulladék az egyik tagállamban veszélyes hulladéknak minősül, a másokban nem. További kérdés, hogy hogyan kell kezelni veszélyes hulladékot, ezért volt szükség erre az iránymutatásra. Ezek nagyon világos, nagyon gyakorlati jellegű kihívások, nehézségek, amelyeket azonosítanunk sikerült a különböző felekkel tartott konzultáció során. Ezek a tényleges problémák, amelyeket mindenképpen meg kell oldani, és vállalást is tettünk arra persze, hogy megoldjuk ezeket. Szükség lesz még némi időre ehhez. Még meg kell teremtenünk a szükséges egyensúlyt, de az elkövetkezendő 24 hónapban szeretnénk megoldani ezeket a kérdéseket. Hiszen ígéretet tettünk arra, hogy megoldást találunk 2019 végéig, ehhez viszont szükség lesz az önök támogatására, segítségére. Az állásfoglalások ebből, ebből a szempontból nagyon hasznos, üdvözlöm azt. Talán egy kis tanácsot adnék, ha megengedik. Amikor különböző nemzetközi egyezményeket sorolnak fel, így például a Rotterdami egyezményt, vagy a Bázeli egyezményt, akkor jó lenne megemlíteni a Stockholmi egyezményt is, a szennyezőanyagokról, ez legalább olyan releváns, mint a többi. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és várjuk az együttműködést önökkel ebben a kérdéskörben. Elnök, köszönjük szépen. Ami pedig a menetrendet illeti, a módosító benyújtásának határideje május másodika, 11 óra, az MV szakbizottságban június 21-én szavazunk a plenáris ülésen, pedig várhatóan idei, idén júliusban. Most pedig azonnal folytatjuk is, a 23-as napi rendi pont következik – Az EU belső piacának és fogyasztói jogainak védelme a kedvtelésből tartott állatok illegális kereskedelmének negatív következményeivel szemben. Nem tudom, hogy a néppárt részéről valaki helyettesíti-e Zomer asszonyt. Úgy látom, nem. Az SZND részéről én vagyok a felelőse a témának, úgyhogy akkor most csehül folytatom. Köszönöm szépen. Tehát az Európai Unióban ez valóban súlyos probléma. Néhány tagállamban, ugye Cseh köztársaságban is, jóval lazábbak a szabályok. A kutyák, macskák és egyéb házi állatok, kedvtelésből tartott állatokra vonatkozólag. Létezik egy rendelet ebben a témában, de itt az ideje, hogy ezt végre is hajtsák. Ugyanis a szabályozásnak vannak olyan pontjai, mint a nyilvántartásba vétel és így tovább, amelyeket nem hajtanak végre megfelelően a tagállamok. A különböző karitatív szervezetek adatai azt mutatják, hogy az értékesítésben is vannak gondok, egyre gyakrabban értékesítenek az interneten keresztül állatokat, és persze jelentős összegekről is szó van. Továbbá gond van a hamisított dokumentumokkal, a hamisított adatok, hamis adatokkal, és ennek megfelelően magas az egészségügyi problémák száma is. A kollégákkal együtt ezért javaslatot készítettünk a parlament részéről hogy felhívjuk a tagállamok és az Európai Bizottság figyelmét a problémára. Az első lépésnek az illegális kereskedelemmel szemben a nyilvántartásba vételnek kell lennie, szükség van továbbá egy ágazati cselekvési tervre is, amelyben, amelyben mindenkit, minden érintettet bevonunk. Javítani kell az EU-s jogszabályok végrehajtásán, és javítani kell az együttműködésen és a kommunikáción a tagállamok között. Zárásképpen szeretném megköszönni az állatvédelemmel foglalkozó cseh szervezeteknek az együttműködést, de köszönöm továbbá az EU Dog and Cat Alliance-nak és a Dog Trust-nak is. Ek úr, a GUE részéről tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm önnek az elmondottakat egy kicsit talán kiegészíteném az elhangzottakat. Sajnos a kedvtelésből tartott állatok értékesítése az EU-ban hatalmas üzlet. Ebből az adódik, hogy rengeteg felelőtlen ember és bűnöző is bekapcsolódik ebbe az ágazatba. Sokan tenyésztenek kutyákat és macskákat, felelőtlen körülmények között, nem betartva higiénés szabályokat, nem oltatják be az állatokat, és sokszor beteg állatokat értékesítenek. Ahogyan már ön is mondta, a kutyák értékesítésében az internet vált ideális platformá ahhoz, hogy több milliós adózatlan nyereségre tegyenek szert. A jelenlegi szabályozás előírja, hogy a tenyésztőknek és az értékesültek, értékesítőknek is nyilvántartásba kell vetetniük magukat, de nem elég világos a szabályozás, és jelenleg hézagot tartalmaz. Ezért egy EU-s adatbankra lenne szükség, hogy az illegális állatkereskedésben található hézagokat bezárjuk. Az egy EU-s szintű cselekvési tervre van szükség, hogy véget vessük az állatok illegális kereskedelmének, az állatok és az emberek egészsége érdekében is. Fontos, hogy a tenyésztők és az értékesítők személyazonosságát ellenőrizni lehessen EU szerte, továbbá világos szabályokra van szükség az állatok egészségét illetően is. Az Európai Bizottság túl sokáig várt azzal, hogy tegyen valamit az állat kínzó állatokat kínzó körülmények ellen és az illegális kereskedelem ellen. Itt az ideje, hogy véget vessünk ennek a gyakorlatnak és ennek a kereske, illegális kereskedelemnek. Köszönjük szépen! Az EFTD következik. Nyilvánvalóan ez probléma, de az én frakcióm nem igazán tartja jónak az állat útlevelek bevezetését. Nyilvánvalóan azért valamiféle engedélyezésre szükség lenne, azért, hogy az állatokat és kutyákat értékesítőknek és az őket tenyésztőknek valamiféle ellenőrzésnek kell, kelljen alávetniük magukat. Nyilvántartásba vétel, engedély kiadása, ezek lennének a szükséges lépések. Valamilyen módját meg kell teremtenünk annak, hogy a az állam tudhassa, hogy megfelelő szaktudással rendelkező személyek végzik ezeket a tevékenységeket, illetve, hogy egészségesek az állatok. De szerintem az egyes tagállamok feladata ezeket a garanciákat biztosítani. Köszönjük szépen, kéri még valaki a szót, nem? Akkor most az Európai Bizottságnak adom meg a szót, tessék. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy részt vehetek ezen a mai ülésen. Üdvözlök mindenkit. Nagyon rövid leszek. Jelen pillanatban dolgozunk az állategészségügyi szabályozás végrehajtásán. Ezt a szabályozást a parlament és a tanács 2016. március 9-én fogadta el, a végső határidőnk pedig 2021. áprilisa amikorra az összes új rendelkezésnek a gyakorlatban is meg kell valósulnia. Nyilván a jelenlegi szabályozáshoz képest lehet még szükség lépésekre. Eddig irányel volt érvényben, most már rendelet lép hatályba, de azt is szem előtt kell tartanunk, hogy a parlament némileg lassította a munkát, ami a kedvtelésből tartott állatokat illeti, ugyanis az állategészségügyi szabályozás 277. cikke világosan kimondja, hogy a jelenlegi szabályoknak 2026-ig érvényben kell maradniuk, ami a keftelésből állatot, tartott állatok nem komerciális adásvételét illeti. Máskülönben 2019-ben lett volna a határidő, ami a tenyésztést és a nyilvántartásba vételt illeti, az állategészségügyi szabályozás új lehetőségeket biztosít, és lehetőséget biztosít arra, hogy kibővítsük a nyilvántartásba vételre vonatkozó kötelezettségeket, de továbbra is gond persze, és nehézség az, hogy azokat a magánháztartásokat is nyomon kövessük, amelyek ilyesmivel foglalkoznak, mert az állategészségügyi szabályozás kifejezetten kivételként kezeli őket a nyilvántartások tekintetében. Ez tehát egy olyan terület, amelyet nagyon nehéz az állategészségügyi szabályozás révén szabályozni. Lehetnek más lehetőségek, például az online értékesítési szabályozás és hasonlók, de állategészségügyi szempontból nagyon nehéz ezt a területet szabályozni. Arra is emlékeztetnék, hogy van egy új szabályozásunk a hivatalos ellenőrzésekről. Természetesen meg kell vizsgálni a végrehajtást. Jelen pillanatban dolgozunk a szükséges delegált és végrehajtási jogi aktusokon, azért, hogy a tagállamok hatékony, hivatalos ellenőrzéseket tudjanak végezni, a szabályoknak való megfelelés és a jogszabályok végrehajtása szempontjából. Jelen pillanatban azonban, ahogyan elmondtam, nem tudunk több részlettel szolgálni, nem kell újra feltalálnunk a spanyol viaszt ezekkel a szabályozásokkal, Természetesen manapság a tagállamoknak már vannak kötelezettségeik a értékesítést illetően, és a kollégákat arra kértem, hogy adjanak nekem egy rövid áttekintést a témáról. Nyilvánvalóan van illegális kereskedelem, létezik a probléma, de az elmúlt öt évben teljesen legális módon értékesítettek több millió állatot, megfelelően nyilvántartásba vették az adásvételt, megfeleltek az összes szabálynak. De van egy szürke zóna, amelyet nem látunk el, amelyekről nincsenek megfelelő információk. Nyilván a magánszféra illetve a magánszemélyek és az üzleti, gazdasági szereplők közötti zóna pontosan egy ilyen szürke zóna. Fontos, hogy megfelelően tájékoztassuk a polgárokat, hogy megértsék, milyen felelősséget vállalnak, amikor egy házi állatra tesznek szert, és meg kell érteniük, hogy az állat nem olyasmi, amitől csak úgy meg lehet szabadulni, amint meguntuk azt. mi a magunk részéről megpróbálunk mindent megtenni a jogalapnak megfelelően, hogy a problémát orvosoljuk. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Renáta Zomár itt van a teremben. Biztos vagyok benne, hogy most már szeretne hozzászólni a témához, úgyhogy meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, elnézést, hogy késve érkeztem vissza a terembe. A Törökországgal foglalkozó közös parlamenti vegyes bizottság és az ENVI bizottság között ingázom ma délelőtt, de hát most már itt vagyok, és nagy érdeklődéssel hallgattam az Európai Bizottság képviselőjének állásfoglalását. Emlékeztetném az EB-t arra, hogy volt már egy állásfoglalásunk a témában, mégpedig 2016. februárjában, és nem arról van szó, hogy csak állategészségügyi szempontokra hivatkoztunk volna. Tudjuk, hogy az állat jóléti problémát nagyon nehéz európai szinten szabályozni, főként a kettelésből tartott állatok kapcsán, mert a tagállamok szeretik a, ilyenkor azt mondani, hogy semmi közöttök hozzá, megoldjuk mi ezt itt, itthon a saját határainkon belül. De ez nem csak állategészségügyi és állatjóléti probléma, hanem hatalmas probléma a közegészségügy szempontból, az emberek egészsége szempontjából. Fogyasztóvédelmi probléma is, a nemzetközi szervezet bűnözést érintő probléma ugyanis Európát átívelően kiskutyákat csempésznek, és ez a szervezett bűnözés harmadik legnagyobb bevételi forrása a kábítószerek és a fegyverek után. És végső soron belső piaci probléma is az egész, mert adócsalásról is szó van. Mivel az Európai Bizottság a két évvel ezelőtti állásfoglalásunkat követően nem tett semmit, szeretnénk még egyszer felvetni a témát. Nagyon veszélyes az emberek számára, amikor be nem oltott, adott esetben akár beteg állatokkal kerülnek kapcsolatba, illegálisan beszerzett állatokkal, aztán sokat fizetnek ezekért az állatokért, az állat beteg, nem lehet megmenteni, megmenteni és ilyenkor a fogyasztó rengeteg pénzt költött a semmire. És előfordulhat az is, hogy már közben elkapta az állat betegségét is, ugyanis ezek az állatok sok emberre és veszélyes betegséget hordozhatnak, illetve terjeszthetnek. Ez is az oka annak, hogy foglalkoznunk kell ezzel a problémával. A az állatok útlevelére vonatkozó szabályozás nem segített, ezért szeretnénk, hogy az Európai Bizottság tegyen valamit. Nyilvánvalóan az egészségügyi főigazgatóság hatás körébe esik mindez, hiszen közegészségügyi problémát érint. Emlékeztetném a kollégákat, hogy az előttünk álló javaslatban, és amelyhez a jövő heti határidőig módosítókat nyújtunk be, sok minden összekeveredik. Tulajdonképpen itt kedvtelésből tartott állatokról van szó ebben az állásfoglalásban, tehát elsősorban kutyákról és macskákról, és ide nem soroljuk ugyanebbe a kategóriába például a teknősöket, a kígyókat, az egereket. Érdemes lenne itt ezt a különbségtételt megtartani. Tartok tőle, hogy az új állásfoglalásunkkal egyébként gyengíthetjük az előző állásfoglalásunkat, hogyha abba az új állásfoglalásba túl sok mindent belepakolunk. Erről még el kellene beszélgetnünk. Alapvetően én is azt szeretném, hogy a többi állat, a többi háztartásban tartott állat esetében javuljon a helyzet, mert sokszor ezeket az állatokat nem megfelelően tartják, különös tekintettel a különböző hüllőfélékre, kígyókra és így tovább, sokszor a fogyasztók tudatlanságából adódóan is, de most szerintem az úgynevezett companion animals kategóriára összpontosítsunk, tehát a kutyákra és macskákra, és szerintem domborítsuk ki ezt, amit két évvel ezelőtt is követeltünk már, ne kockáztassuk meg azt, hogy a korábbi állásfoglalásunkat legyengítjük, felvizezzük, és aztán az Európai Bizottság pedig újra kibújik a felelősség alól. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen az együttműködést is ez e dosszié kapcsán. A az illeti a módosítók benyújtásának határideje május másodika az nv ben Június 21-én szavazunk, a plenáris ülésen pedig várhatóan 2018. júliusában. Mivel az egyéb kérdések alatt nincs mondandóm, tájékoztatnék arról, hogy a következő ülés a szakbizottságunknak május 16-án, 17-én lesz, és további szép napot kívánok, köszönöm.